Az elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Kérem, mindenki foglaljon helyet. Ugyanis most fog sor kerülni egy nagyon fontos egyezmény hivatalos aláírására. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság írja alá a úgynevezett lobbistákra, vagyis érdekképviselőkre vonatkozó eh, regisztert, nyilvántartást. A legutóbbi Strasburgi ülésen szavaztunk erről a jelentésről, és most a hivatalos aláírásra kerül sor. ...2011. május 10-én szavaztunk. Ha jól tudom, a tanács szeretne hozzászólni. Úgyhogy várjuk Győri miniszterasszonyt. Várjuk őt, hogy megjelenjen itt a plenáris teremben, eh, hogy az aláírás előtt néhány szót eh, szóljon. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Bizottság alelnökét, eh, és az Európai Biztost, akik itt vannak a hivatalos aláírás alkalmából. Diana Wallis az Európai Parlament alelnöke, és a tárgyaló csapat, Isabel Dura alelnök, Rainer Wieland alelnök, és Carlo Cassini kollégánk voltak a tárgyaló delegációba az AFKO bizottság elnöke, illetve a jelentéstevő. I would like to ask you colleagues to come after the short speech of the... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Győri asszony éppen megérkezik, és várjuk az ő rövid beszédét. Sok szeretettel köszöntöm. Miniszterasszony, tanácselnök asszony, mielőtt aláírjuk a dokumentumot, az egyezményről szóló dokumentumot, amely a lobbisták nyilvántartásba vételéről szól, az Európai Parlament és a Bizottság egy egyezményéről van szó. Megadom a szót a tanács elnökének, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném felolvasni a tanács politikai nyilatkozatát a transzparencia regiszterrel kapcsolatban. A tanács úgy véli, hogy az átláthatóság rendkívül fontos az Európai Unióban. A szerződések előírják, hogy annak érdekében, hogy a jó kormányzást biztosítsuk, és a civil társadalom bevonását az intézmények, az különböző hivatalok, ügynökségek a lehető legnyíltabban kell, hogy fellépjenek, és a döntéseket minél nyitottabban és minél átláthatóbban kell hozni, minél közelebb a polgárokhoz. A tanács elkötelezett a lehető legnagyobb átláthatóság mellett. Emellett felismeri azt is, hogy a polgárok azt várják, hogy azok, akik az ő nevükben járnak el, európai szinten a legmagasabb sztenderdeket tartsák tiszteletben. A tanács ezért nagyra értékeli az Európai Parlament és a Bizottság kezdeményezését, amely egy közös transzparencia regiszterben csúcsosodott ki. A tanács úgy gondolja, hogy az átláthatóság kell, hogy az érdekképviseletekkel való kapcsolatunkat irányítsa. Nyitott, befogadó és következetes kapcsolatrendszerre van szükség. Az Európai Parlament és a bizottság csatlakozik ehhez a, nyilat, ehhez a nyilvántartáshoz elnök. Elnézést, miniszter asszony, meg kell kérnem a kollégáimat, hogy figyeljenek oda, ugyanis megadtuk a szót a miniszterasszonynak, a tanács elnökének. Kérem, kedves kollégák, hogy a magánbeszélgetéseket fejezzék be, és hallgassák meg a miniszterasszony. Tessék, újra öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, akkor hadd fejezzem, meg a, hadd fejezzem be az transzparencia regiszterrel kapcsolatos nyilatkozatunkat. Tehát a tanácsot megkért az Európai parlament a Bizottság arra, hogy ő is vegyen részt ebben a nyilvántartásban. Erről most vitázik a tanács, ezt megfontolja, és dolgozik a két másik intézmény mellett való részvétel feltételrendszerének létrehozásán. Elnök. Nos, ez az összes intézmény, hogyha tanács csatlakozna, az összes intézmény, Európai Intézményre vonatkozó transzparencia regisztert eredményezni, ez lenne a legjobb az Európai Unió számára. Most pedig az alelnököknek, Diana Borisnak, Isabel Duránnak és Rainer Wielandnak, illetve az AFKO bizottság elnökének, jelentéstevőnknek, Carlo Cassininek mondom, hogy szíveskedjenek ide előre fáradni, és vegyenek részt az aláírási ceremónián. Természetesen az Európai Bizottság alelnökét is kérem, hogy szíveskedjen előre fáradni, írjuk alá ezt az egyezményt.